következő ülésszak elején fogom, fogjuk önöknek eh, kiosztani, és ha nincs ellenvetés, akkor a ma elfogadott e, e, állásfoglalásokat eljuttatom a címzettek